Yeah. Szóval, liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen. Jó napot kívánok, kedves kollégák! Folytatjuk a szakbizottság ülését. A hetes napi rendi pont szerepel a napi rendem. Kérdések órája a REACH végrehajtásáról. A REACH az elmúlt parlamenti ciklus nagy jogalkotói csomagja, amely most már a végrehajtás fázisában van, nagyon sok kérdést vet fel, mind a nagy nyilvánosság körében, mint pedig itt eh, a parlamenten belül, és ezért a kollégák megragadták a lehetőséget, hogy az Európai Bizottságnak is or kérdést tegyenek fel. Szeretettel üdvözlöm körünkben Heinz Szurik urat, az Enterprise, vagy vállalkozási főigazgatóság részéről. Gus Bosart is eljött vele, ő pedig a víz, vegyszer és biotechnológiai igazgatóság igazgatója. Tehát a főigazgató úr van itt, és az igazgató úr. Úgy döntöttünk, hogy a sok kérdést három tömbre osztjuk be. Az első tömb, az első kérdéskör a bejegyzés, az ügynökség és a díjakról szól, a második kör a jelöltek listájáról, a mellékletről, mégpedig a 14. mellékletről és a 13. mellékletről szól. Nem tudom, hogy sokak számára mond de bármit is az, hogy mi fán is terem a 14. melléklet, de hát ez van. Ha, ha negyedik pedig a büntetések bejegyzése, az állat kísérlet, a rics kihatása, valamint a más jogalkotással való összefüggés és a nanoanyagok kérdését öleli föl. Három kérdés körben válaszolt tehát a főigazgató úr. Javaslom, hogy a főigazgató úr és az igazgató úr tartsanak egy bevezetőt, és utána pedig eh, rátérünk a kérdésekre. Cúrik úr, köszönöm szépen, állnak úr. Köszönöm, hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy informáljuk Önöket a REACH jogal, jogszabály alkalmazásáról. Már is meg szeretném jegyezni, hogy a kérdések egy részét nem kizárólag a bizottság tudja megválaszolni, hiszen ezek nem kizárólag mi jogkörünkbe tartoznak, hiszen a REACH, mint jól tudható, a különböző szereplők nagy hálózataként működik, az Európai Bizottság a szereplők közül csupán egy. Mondhatni, hogy a a, a szereplők között csupán egy. Végezetül pedig a Környezetvédelmi Szolgálat fő igazgatójának <clears throat> jelenlétét ő nem tud itt lenni, és elnézést kell kérnem emiatt, hiszen bankokban van, hogy az IPAK kopenhágai konferenciát előkészítse, és úgy gondolom, hogy itt nagyobb szükség van rá már, mint ott bankokban, mint itt Brüsszelben. Ezen felül pedig az a javaslatom, hogy a nekünk írásban feltett kérdések megválaszolásánál a Rics részletezőbb leszek azért, hogy azok képviselők, akik még nem voltak itt, amikor a REACH csomagot elfogadta a parlament és a tanács, jobban orientálni tudjam Hogyha egyetértenek ezzel, akkor röviden egy áttekintést adnék, utána pedig az önök által felvetett kérdésekre válaszolnék. 11 óráig van időnk. Egy és egy negyed óránk van, hogyha ezzel így bánni tudunk, akkor ez jó. De, tehát akkor kérem, hogy számoljon be a dolgok állásáról. Köszönöm szépen. Az egyszerűség okáért rossz angolommal fogom mondani, mert ez a bizottság bevett munkanyelven. Örömömre szolgál, hogy lehetőségem nyílik arra, hogy megszólalhatok a végrehajtás ezen fázisában. És ki kell hangsúlyozni, hogy a REACH az egyik legambiciózabb jogalkotói javaslat volt, amelyet Barózó elnök első elnöksége és az előző parlament ciklus alatt elfogadtak. Európát a Rics, a fegyszerek szabályozása területén a világ éllovasává teszi. Rics sok célt követ, egyrészt az emberi egészség és a környezet védelmét, másrészt az alternatív tesztmódszerek támogatását, a vegyszerek szabadkereskedelmét és az innováció és a versenyképesség növelését. A parlament kult szerepet játszott abban, hogy megfelelő egyensúlyt dolgozunk ki a védelem érdekei között egy részről, a környezet, az emberi egészség védelme között, másrészt a, versenyképesség érdekei között. Tehát amikor Szarkóni képviselő a Rícsről, ő volt a jelentéstevő, ö, számolt be, akkor a könyvének, alcímének azt adta egy politikai siker története. Történelem ez most már, de most már az a kérdés, hogy hogyan is néz ki ez a gyakorlatban. Mint mondottam, mi a Rícs végrehajtásáért csak egy felelős csak egy szereplő vagyunk, a legfontosabb szereplő a vegyi ügynökség, a Chemicals Agency, ők felelnek a központi folyamatokért, a tagállami hatáskörre rendelkező hatóságok egyrészt az ügynökséggel dolgoznak együtt, másrészt pedig a végrehajtás folyamatáért is ők felelnek. Ezen felül az olyan anyagokkal, és ők törődnek, amelyek veszélyt jelentenek az emberre vagy a környezetre. Fontos persze, hogy a szereplők és az ipar véleményét is meghallgassuk, akiknek szintén érdeke a biztonságos vegyszerek használata. Az első kihívás mögöttünk áll, hiszen ez a vegyi ügynökség felállítása volt Helsinki-ben. Kemény munka volt ez, hiszen nagyon rövid idő alatt kellett végrehajtani ezt a munkát. Minden kollega, aki Helsinki-ben dolgozik, álhatatosan dolgozott, és így megnyílhatott az ügynökség 2007. júniusában. Az ügynökség még mindig a felépülő fázisában van, jelenleg 350 ember dolgozik az ügynökségben, de 2010 lesz a döntő év, hiszen eddigre az első bejegyzési határidő eljön, és hatalmas feladatot jelent ez majd az ügynökség számára, ezért növelni kell a munkatársak számát. Az ügynökség 2010-ig közösségi költségvetésből kerül finanszírozásra, hiszen 2010 végére várjuk el a első befolyó díjakat, bejegyzési díjakat, hiszen 2010 november, mint tudják, a határidős, hogyha már valaki regisztrált, illetve bejegyzésre került, akkor állíthatja ki az ügynökség a számlát, tehát 2010 végére már bevétellel számolunk az ügynökségnél, és nagyon hálás vagyok az önök szakbizottságának, hogy segítettek biztosítani az ügynökség számára a megfelelő költségvetést, hiszen ez az eredeti költségvetési tervezetben még nem szerepel. Az első nagy ö, próbatételt az ügynökség megállta, hiszen az előzetes bejegyzések száma 20-szor nagyobb volt, mint a becslések. Több mint 2,7 millió előzetes bejegyzést juttak, bejegyzési kérelmet juttattak el az ügynökséghez. Ez arra kényszerített bennünket, hogy a számítógépes rendszert is megerősítsük még az intézet felállítása során. De sikerre vittük ezt a feladatot. Láthatjuk, hogy a 2010 novemberi első bejegyzési határidőn felül van egy második fontos jogalkotói időpont, ez pedig a CLP, tehát a Classification Labeling Packaging előírások, amelyek 2011-től érvényesek, és itt egy sor új bejegyzést kell majd végrehajtani az ügynökségnek. Ahhoz tehát, hogy egy működő számítógépes rendszert állítsunk fel, nagy munkára volt szükség, és fontos volt, hogy megfelelő iránymutatásokat bocsássunk ki, különösen a KKV-knek, vagy hát mondjuk magyarul a kis és középvállalatok számára. Nagyon nagy kihívás volt ez. A rendelet elfogadása után nem telt sok idő, de mégis azt mondhatjuk, hogy céljainkat hatékonyan elértük. A REACH számítógépes rendszer már upstream működik, az elvárt szolgáltatásokat biztosítja, és 2009 eleje óta az ipar képviselői használják ezt. A kontaktadatokat cserélik itt ki, azon adatok, azon cégek között, akik ugyanazt az anyagot használják, és megkezdődött az, az adatcsere. Egyszerűsített fact sheetek, vagy tényeket tartalmazó lapok találhatók minden öm, hivatalos nyelven a számítógépes portálon. A REACH szabályozás mellékletei is megjelennek itt, a négyes és az ötös melléklet magyarázatai is találhatók, valamint a kitettségi arányokat a, a következő melléklet irány mutatja be, és a 13-as melléklet, melyről még rég beszélni fogunk, szintén fontos szerepet játszik. A bizottság egy sor végrehajtó intézkedést is foganatosította a díjakra vonatkozó rendeleten túl a tesztmódszerekre vonatkozó rendeletig, és így igyekszünk hozzájárulni Rics működéséhez. Az engedélyezési folyamat első lépéseit is megtettük, az első jelölti listát publikáltuk 2008-ban, novemberében, és az ECOS prioritásos szubstancia listáját is feltüntettük. Ugyanakkor nem szabad elveszítenünk, elfelejtenünk, hogy a REACH számára a legnagyobb kihívás nem a bizottság vagy az ECA számára jelenti ezt, hanem az ipar számára hiszen rengeteg anyaggal dolgoznak, és fontos, hogy elkerüljük a fölösleges állatkísérleteket, és persze az anyagokat használó cégeknek meg kell osztozniuk a költségöken. Az iparnak regisztrációs dossziékat kell majd benyújtani, és persze az iparnak kell kifizetnie az EK-nak beadott dossziék díjait. A pénzügyi terhek mellett a kihívás <clears throat> nagyon nagy, és az európai ipar megfelel ennek a kihívásnak, és igyekszik felhívni a figyelmet ezekre a kérdésekre. Fontos, hogy a címkézés és a csomagolás előírásait is betartsuk. A tolmács jelzi, hogy valaki suttog a mikrofonba, és alig-alig tud így tolmácsolni. Jó van, ha abba hagynák ezt a suttogást a szónok mellett, de azért folytatja a tolmács. Még néhány kereskedelmi partnerünk aggájait hangoztatta a nemzetközi kihatások okán, mások pozitívabban reagáltak, és beszéltek arról, hogy legalább részint maguk is hozzáigazodnak a ricshez, és a CLP rendeletet a globális harmonizált rendszer alkalmazásának alapjául tekintik. Az új USA adminisztrációból is egy sor pozitív jelölést, jelzést kapunk, és azt jelzik számunkra, hogy a REACH folyamat modell értékű számukra. A REACH tehát a világ egész, egész számára példaértékű. Nagyon sok minden történt, de paradoxikus módon még mindig a nagy kihívások elején vagyunk, de bizonyosak vagyunk benne, hogy együttműködésünk során elérjük az elén kitűzött célokat. Köszönöm szépen, hogy szót adtak számomra, és most pedig megkérnem kollégámat, Boher urat, hogy válaszoljon a konkrét feltett kérdésekre. Köszönöm szépen. Danke, Herr Zurek. Glaub, das war... Zurek úr, köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy az új képviselők számára, vagy azok számára, akik nem tekintettek át, ezen ez nagyon hasznos volt, de van itt egy probléma. Igen, azt szeretném kérni, hogy az időt a képviselők által feltett kérdések megválaszolására használjuk. Igen, igen, most már megoldódott a dolog, és talán egy kis türelem néha hasznos lehet. Térjünk tehát rám az első tömbre, Porsiát eh, úr, Zéber kollega és Pródi kollega tették fel az első kérdést. Aztán én is feltettem egy kérdést a díjakról. Úgy járnánk el, hogy előbb a kérdező kap egy eh, visszakérdezési lehetőséget, és utána pedig a kom többi kollega is kérdezhet. Borsjárt Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék a regisztrációval kapcsolatos információt adni. Már említettél, hogy ki tette föl ezeket a kérdéseket. Szeretnék azonban még az előregisztrációról is szóló kérdéseket is hozzátenni, amelyet az elnök úr, Leinen elnök úr tett föl. Én az elnök úr kérdését szeretném először megválaszolni ebben a témában annak érdekében, hogy a vállalatok megoszthassák az adataikat, és elkerüljék e, az állatkísérleteket, e, valamint csökkenthessék a költségeiket. E, előregisztrációra adunk lehetőséget, mégpedig 2000, adtunk lehetőséget 2008. november 30-áig. Az bizottság az EK-val és a az ipar képviselőivel, illetve a tagállamokkal együttműködésben kampányt indított, hogy erre felhívja a figyelmet, és hogy lehetőséget adjon az előregisztrációra. 2,7 millió előregisztráció érkezett be, körülbelül 143 millió anyagról 65 ezer cégtől, amely magasan meghaladta az előrejelzéseket. Ezért a 2010 november 30-ai határidőben is, határidőig is majd sokkal nagyobb számú regisztrációnak nézhetünk elébe. Elemeztük az előregisztrációs adatokat, és együttműködtünk az iparral annak érdekében, hogy a 2010-es határidőig beadandó regisztrációkra vonatkozó előrejelzést meg, megváltoztassuk, illetve pontosabbá tegyünk. Az ügynökség elvárásai szerint az anyagok száma az eredeti becsléshez a 9000-es számhoz közel lesz majd. Az ügynökség szerint ezen kívül a regisztrációs dossziék száma 25 ezer körülbelül meg fog majd felelni a valóságnak. Az ügynökség úgy érzi, hogy a a 75 ezer számot semmiképpen nem fogja túllépni a dossziék száma. Tehát a 2000, 2 millió 2,7 millió szám az körülbelül megalapozott, és körülbelül meg is fog felelni a valóságnak. Az ügynökség nyomon fogja követni a fejlődést, és meg fogja próbálni elő előrejelezni a különböző csúcspontokat. Minden esetre tízszer nagyobb kapacitást fog előkészíteni a REACH IT rendszer számára, mert ez körülbelül ennyivel fogja meghaladni a tervezetteket. Emberi erőforrás szempontjából is nagyobb feladatokra lesz, nagyobb feladatok fognak előttünk állni, és különösen a csúcs időszakban lehetőséget fogunk adni arra, hogy a tréning és a, és a nagyobb számú alkalmazottak felvétele lehetővé váljon. Zébel és Pródi úr regisztrációs folyamattal kapcsolatos kérdéseket tett föl, Ezeket szeretném most először megválaszolni. A válaszom az, hogy a regisztrációs folyamat teljes gőzzel halad előre, csak néhány akadoz, megakadás volt, és ezt az ügynökség és a bizottság is komoly erőkkel monitorozza. Az ipari szövetségektől kapott információk alapján úgy tűnik, hogy a hogy a cégek határidő előtt képesek lesznek regisztrálni az anyagokat. A REACH alatti regisztráció 2008. június 1-én kezdődött el, és jelenleg körülbelül 110 regisztrációt hajtottak végre, tehát van regisztrációs szám, és kifizették a számlákat. 600 regisztrációs dossziét adtak be, és a dossziék minősége e, nem egészen megfelelő, ezt javítani kell az elkövetkezendő években. A piacon bejelentett anyagokat három szakaszban fogják ki, kivonni, ez pedig a az anyagok minőségétől függ. Az ipar jelenleg az első bevezetési szakasz határidőjének, tehát a 2010-es november 30-ai határideig bejegyeztetendő anyagokkal dolgozik, ezek pedig az anyaginformációs cserefórumokon, tehát a SZIF fórumokon kerülnek megtárgyalására, megtárgyalásra, tehát ha valaki hallja azt a SZIF szót, akkor tudja, hogy ez az anyaginformációs cserefórumot jelenti, és ebben részt, vesznek a, részt vesz minden, minden potenciális regisztráló cég. Az ECA mindent megtesz azért, hogy a cégek le tudják küzdeni a regisztrációval kapcsolatos nehézségeket. Az ügynökség és a bizottság egy sor workshopot rendezett, konferenciát és más fórumot állított föl, annak ellenére, annak, annak céljából, hogy a fórumokon minél jobban folyjon az információcsere, információcsere, és hogy lehessen kérdéseket feltenni. Volt egy olyan kérdés, hogy mennyi idő szükséges egy dosszié összeállításához. Átlagosan egy évben lehet ezt meghatározni. De ez természetesen az anyag, anyagtól is függ, illetve az anyag felhasználásától az egy év magába foglalja az információgyűjtést, a szükséges teszteket és magának a dossziénak az összeállítását, előkészítését. E, a mag- nagyobb volumenű anyagokhoz esetleg hosszabb időn e, keresztül végzett tesztek szükségesek. Itt különösen a 9-es és 10-es melléklet alá tartozó anyagokról van szó, de ezeket a teszteket nem fogják elvégezni a határidő előtt, és a tesztekre vonatkozó javaslatok a dossziéba kell, hogy szerepeljenek. És csak akkor lehet ezeket rövid idő alatt megoldani, hogyha szakértői vélemény, szakértő is bevonásra kerül. De hogyha nagy, együttes regisztrációkról van szó, ahol van egy vezető regisztráns, aki az adat összegyűjtést és a költség megosztást intézi, akkor itt rövidít, lerövidíthetők a határidő. Pródi úr kérdésére térnék át, aki pedig a határidő betartásának nehézségeire kérdezett rá, illetve arra, hogy megvannak-e a megfelelő eszközök a vegyiparban a REACH végrehajtására. A bizottság nem kíván változtatásokat tenni. Úgy érezzük, hogy a cél, célkitűzéseink meg kell, hogy maradjanak, és a cégek, amelyek végre akarják hajtani a récset, meg kell, hogy feleljenek a követelményeknek, és időben mindent be kell, hogy nyújtsanak. A bizottság elemezte az ezzel kapcsolatos költségeket, és a kiterjesztett, kibővített hatástanulmányban a költséghatásokat e, elemezte, és ennek alapján állította össze a dossziéval kapcsolatos követelményeket szakértők bevonásával. Az új anyagok regisztrálásával kapcsolatos ö, regisztrálás követelményei 2008. június 1-től vannak érvényben, a pedig már használt anyagokkal kapcsolatos követelmények ö, ö, regisztrációja az évenkénti számtól és más követelményektől függ, és a rendelet életbelépésétől fogva érvényes. Nem szabad azt, sem, felejte, azt sem elfelejtenünk, hogy a magas, volum, nagy volumenű anyagokkal kapcsolatos határidő a 2010-es november 30-a, és ezzel kapcsolatban is már rengeteg adat elérhető. de mint mondtuk, az eredeti előrejelzésekhez képest valószínűleg sokkal magasabb lesz a regisztrációk száma. A 2,75 már, millió már megkapott előregisztrációhoz képest elég kevés a, a valódi regisztrációs igényű anyag. Nagyon sokat úgy adtak be, hogy ha esetleg szükség van rá, akkor majd regisztrálni kell. A, a, a közös beadások esetén a vezető regisztránsok közös regisztrációt készítenek el olyan vállalatok számára, akik ugyanazt az anyagot szeretnék regisztráltatni, de az előregisztrációt beadó vállalatoknak csak 10%-a kíván valóban regisztráltatni az ECA megtesz mindent annak érdekében, hogy a nehézségeken átsegítse a vállalatokat, és ahogy már mondtam, mindenféle, szervez, mindenféle eseményeket, workshopokat fog rendezni annak érdekében, hogy tájékoztatást adjon a folyamatról. A az EKA azon kívül már nagyon sok iránymutatást készített, már a REACH korai fázisában is az ipar számára, és az ipari szervezetek is nagy segítséget adtak abban, hogy a tagjaik számára továbbadják az ilyen, ilyesfajta tájékoztatást, illetve a szükséges eszközöket. Az eszközökkel kapcsolatos ö, konkrét kérdések ezekkel kapcsolatban. Azt tudom mondani, hogy ez a Technical Completeness Check Tool novemberre elérhető lesz majd, és ez jó segítséget ad a vállalatoknak ahhoz, hogy a 2010. decemberi határidőt be tudják tartani. Az ötödik melléklettel kapcsolatos iránymutatások már hónapok óta elérhetők, és az EKA, e a végleges változatot is nem sokára elérhetővé fogja tenni. Most átadnám a szót megint kollégámnak. Elnök. Köszönöm. A díjak általi finanszírozás kérdéséről és az ügynökség létrehozásáról szeretnék szólni. Az ügynökség létrehozásával kapcsolatos tapasztalatokban Dáncet úrral kellene tárgyalniuk, aki nem más, mint maga az ügynökség igazgatója, és ilyen módon betekintést fog önöknek adni minden részletbe. De persze örömmel kész vagyok arra, hogy a Management Board, azaz az igazgató tanács tagjaként megfelelő információkat adjak önöknek eh, az ügynökségről és ennek pénzügyi, technikai feltételeiről és működéséről. Hogyha és amennyiben további információkat szeretnének kérni, akkor még az ügynökség tevékenységi beszámolójára szeretnék utalni, amely részletes adatokat tartalmaz. Azt láthatjuk, hogy az ügynökség azért jött létre, hogy a legjobban működő tudományos és technikai tanácsokat tudja adni minden olyan kérdésben, amelyben a vegyszerekről van szó. Ezért az ügynökség nem csak egy egy testület, hanem rengeteg eh, testület eh, egységesítő szerve, amelyben eh, a tagállamok is képviseltetik magukat. Beszámolhatok arról, hogy nagyon sok bizottság felállt és működik, illetve arról számolok be, hogy mit értek el. Létezik az egyik bizottság a kockázatbecslési és a szocioökonomiai elemzési bizottság. Ez a bizottság az ügynökséget olyan helyzetbe fogja hozni, hogy az Európai Bizottság szakértői véleményét meghatározza, amikor engedélyezési és korlátozási folyamatokba bonyolódik az ügynökség. A tagállamok tagállamok részvétele ezekben a bizottságokban azt a célt szolgálja, hogy az illetékes hatóságok között az egyes tagállamokban lehetőség szerint minél nagyobb a harmónia jöjjön létre az alkalmazás során. A fórum pedig egy olyan hálózat akar lenni, amelyben a tagállamok illetékes hatóságai más hatóságokkal cserélnek tapasztalatot a REACH alkalmazásáról. A Risk Assessment és Social Analysis bizottságok tagjai pedig szakértők, akiket az ügynökség Management Boardja igazgató tanácsa nevez ki, mégpedig a tagállamok javaslatai alapján, ám az így jelölt szakértőket független szakértőnek kell tekinteni, ők nem, bár a tagállamok jelölték őket, de nem a tagállamok szakértői, hanem független szakértők, akiket végezetül a Management Board nevez ki. A második, és inkább tudományos irányultsága a bizottságoknak, illetve az tudományos irányultság mellett létezik még a fórum, és a fórumnak az a célja, hogy a legjobb igazgatási gyakorlatokat és tapasztalatokat cserélje ki a tagállamok között a különböző végrehajtási projektekről és stratégiákról. E három ECA bizottság és a fórum már 2008 elején alakuló ülését megtartottam, és ez idáig a RAK, tehát a Risk Assessment Committee hétszerülésezett, a SIAC, tehát a Social Analysis Economic Committee négyszer, a tagállamok bizottsága nyolcszor ülésezett, a fórum pedig ötször ülésezett. Ezen felül elkezdődött a bizottságok és a fórum közötti együttműködés is, csak hogy lássák, hogy milyen kommunikáció zajlik az ek belül. Ezen felül az ügynökséggel válvetve igyekeztünk nagy átláthatóságot biztosítani és a kommunikációt megteremteni, ezért úgy döntöttünk, hogy a bizottságok által kidolgozott dokumentumokat publikáljuk. Az ügynökség web oldalán, tehát a világ érdeklődő közvéleménye hozzáfér ezekhez a dokumentumokhoz. Ezen felül természetesen lehetőség van arra is, hogy különböző érdek és érdeklődési csoportok részt vegyenek a folyamatban, véleményüket hangoztassák, elmondják, hogy hogyan gondolkoznak. A fórum ezen felül úgy is döntött, hogy évente egyszer, legalábbis egyszer minden érintett stakeholdert vagy szereplőt meghív a tanácskozásába. Nem tudom, hogy picit lehetne ezt rövidebbre fogni, vagy feszesebbre fogni, kérdezi az elnök. Persze, hogy ne. Mindezt az ügynökség létrehozása fejezet alá mondtam. Ami pedig a finanszírozást illeti, három módszerrel, vagy három forrásból táplálkozik a az ügynökség költségvetése. Az egyik a közösségi szubvenció, vagy támogatás, a második forrás. Azon díjak, amelyeket a kérvényező cégek fizetnek, a harmadik források pedig a tagállamok által folyosított önkéntes adományok. Jelenleg az ügynökség legfőképpen a közösségi szubvencióból működik 2010 végére ahogy a jöved, a bevételek elkezdenek befolyni, változni fog a finanszírozás. 2011-ben kicsúcsosodik majd a, bevett, a bevételi források összege, és utána lesz egy időszak, amikor közösségi támogatás nélkül működhet majd az ügynökség, de azt gondolom, hogy még ezen parlament cikk, parlamenti ciklus alatt a bizottságnak ismét önökhöz kell majd fordulni, illetve a parlamenthez kell fordulni azért, hogy új szubvenciót kérjen az ügynökség számára, hiszen hosszú távon a díjakból jövő bevétel csak kis részét fogja kitenni a költségvetésnek, tehát mindig szükség lesz arra, hogy a közösségi költségvetésből finanszírozzuk az ügynökség működését. Itt még egyszer köszönetet szeretnénk mondani önöknek, hogy megkaptuk a szakbizottság támogatását. És így 2010 végéig a támogatást folyosítani tudjuk. Arra a kérdésükre pedig, hogy hosszú távon működőképes ez a modell, azt kell, hogy mondjam, hogy nem, de nem is így alakítottuk ki, Soha nem gondoltuk azt, hogy a díjak az ügynökség működésének teljes finanszírozását lehetővé tennék. Köszönöm szépen. Talán egy picit rövidebbre kellene fogni a válaszokat, máskülönben nem jutunk a dolog végére. A kérdezők eh, másod kérdései. Richard Zépert, meg szeretném köszönni a bizottság képviselőjének ezt a bevezetőt. Két rövid kérdésem van egyrészt a 2006-os rendelet 8-as eh, pontja azt mondja, hogy a kis és középvállalatok könnyen hozzáférnek majd az információkhoz. Itt főleg eh, nyelvi problémáról van szó. Nos, a kis és középvállalatok nálam panaszkodtak, hogy angolul érhetőek csupán el az információk. Kérdezem a bizottságot, igen vagy nem, tervezik-e hogy minden közösségi nyelven megjelennek az információk, hiszen különösen a KKV-knál nem mindenki beszéli az angolt olyan magas röptű szinten, mint a bizottság képviselői. A REACH-csel nagy egészségügyi költség megtakarításokat is előre akartunk irányozni, de kérdezem, hogy nyomon követi-e a bizottság, hogy az egészségügyi költségek hogyan csökkennek a REACH életbelépése okán, vagy pedig ez egy olyan terület, amelyel nem foglalkoznak, és azt mondják, hogy rátérünk a business as usual-re, mostantól minden megszokott kerékvágásban megy tovább. Köszönöm. Ja, bitte um Rövid válaszokat kérek. Hogyha az első kérdésre tehát a nyelvekre vonatkozó kérdésre röviden válaszolhatnék. El kell ismernem, hogy késedelmet szenvedett a munka. Eltart egy ideig, amíg minden verzió hozzáférhetővé vált, de legjobb tudomásom szerint most már majdnem minden közösségi nyelvben hozzáférhetők az információk, de valóban itt még eh, lemaradásban vagyunk, de természetesen látni kell, hogy az információkat ugye meg kellett szerkeszteni, utána ezt el kellett juttatni a fordítószolgálathoz, aztán a fordított szövegeket lektorálni kellett, és utána pedig felkerültek ezek a web, webre, illetve megkapták a cégek, hiszen a legfőbb principium, a legfőbb elmünk az volt, hogy nehogy fordítási hiány, hibákból a cégeket rosszul informáljuk, ezért tehát nagyon komoly lektorálás és szakmai lektorálási munkát kell végezni, ez pedig időbe kerül. De azt is el kell ismernünk, hogy az ügynökség, mely hatalmas elvárásoknak kell, hogy megfeleljen, az ügynökségnél a kérmé, kérvények száma, amit mondottam, 20-szoros volt a tervezetnél, ezért tehát sokkal több embert, munkatársat kellett felvenni, és persze nem tudtuk teljesen betartani a határidőket, de mondom, az ügynökség azon dolgozik, hogy a lemaradást behozza. Weiss Gerber asszony kiegészítő kérdése. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést szeretnék kérni. Még az IMCO szakbizottságban voltam, ott is kérdeztem, ezért csatlakoztam későbben, de azt hiszem, hogy a legfontos, elmondotta magamnak, hogy mi történt, és éppen ezzel kapcsolatban van egy utólagos kérdésem, hogyha azt mondja, hogy sok előzetes bejegyzés történt, mégpedig húszszor annyi, mint amennyit terveztek. És azt mondta, hogy erre úgy reagáltak, hogy több munkatársat alkalmaztak az ügynökségnél. Nos, ennek fényében kérdezem, hogy hogyan akarnak e kihívásnak megfelelni, és nem lehet-e azon gondolkozni, hogy esetleg a határidőkkel egy picit rugalmasabban bánjunk. Hiszen senki nem számolhatott ilyen tömegű előzetes bejegyzésre. És a rendelet célja az, hogy 40 et az anyagoknak regisztrálni kell. Elérhető ez a cél egy ilyen hatalmas előregisztrációs számnál, vagy pedig nem lehetséges, hogy a KKV-k területén mégis csak rugalmasságról tegyünk tanulbizonságot. Sok bajor KKV kérdezett meg engem erről. Köszönöm, rövid választ kérek. Nos, a határidőkön nem tudunk változtatni, hiszen ezek a törvényben, a rendeletben szerepelnek. De, és erre a következő válaszunkban még visszatérünk, nem tartjuk valószínűnek, hogy ez a kellemetlen meglepetés a bejegyzési folyamatnál megismétlődne. Nem indulunk ki abból, hogy még egyszer ilyen nagy számú regisztrációs kérelmet nyújtanak be, de Borsiát kollega a későbbiekben még majd szólni fog erről az önök kollégái által feltett kérdésre adott válaszol. Köszönöm, mondja az elnök. Köszönöm, köszönöm, rendben van. Kettes kérdéskör, kör, négyes. Ö, kérdések a PBT-k tehát a perzisztens bioakkumulatív toxikus anyagok. Löpázs asszony, Schlüter asszony, Westlund asszony tettek fel kérdéseket, és kérem, hogy egy kicsikét rövidre fogják a válaszokat, máskülönben kicsúszunk az időből. Köszönöm szépen, elnök úr, lehetőleg rövidebben. Az egészségügyi aspektusokról szólnék a bizottság egy tanulmányt végzett, most már tudjuk, hogy mi az alap lesz egy második tanulmány, ahol összehasonlítást végzünk. Tehát a válasz igen, folytatjuk a kutatást az egészség területén, mert ez nagyon fontos terület a BBT-vel kapcsolatban. persistens bioakkumulatív toxikus anyagok, tehát PBT, a ö, jog alkotó úgy döntött, hogy ezen a területen át kell tekinteni a szabályozást. Mm, azért, hogy jobban tükrözzük a BBT anyagokkal kapcsolatos tudományos haladást arra jutottunk, hogy a kritériumokat módosítani kell. A bizottság tehát módosítani fogja a kritériumokat az áttekintés alapján. Természetesen maximálisan figyelembe vesszük a szakbizottság által biztosított inputot, valamint az összes rendelkezésre álló anyagot a PBT azonosításában a 13-as melléklet szövegét ahhoz kell hozzá igazítani, hogy minden anyag felmérhető legyen, és a kritériumok alapján meg lehessen határozni a határvonalat. Komitológiai eljárás szükséges és így fogjuk elérni azt a célt, hogy figyelembe vegyük a megszerzett tudást. Most pedig átadom a szót az öreg kollégámnak, hogy ha szabad. Nos, köszönöm szépen. Megpróbálok röviden szólni azokról az anyagokról, amelyek foglalkoztatnak. A következő módon válaszolnék. Teljesen tudatában vagyunk annak, hogy mit várnak el tőlünk az érintetek. Az, hogy ez a lista pontosan tükrözze az álláspontjukat, nos, ez tény, de figyelembe kell venni azt is, hogy hogyan funkcionális a rendszer. A bizottsági javaslatot tett egy jelölt listára, és most egy második körben gondolkodunk. Nem szabad, hogy átfedések legyenek már függőben lévő eljárásokkal, vagy folyamatban lévő eljárásokkal, amelyeket a RICS előtt elfogadtak. megfelelően meg kell alapozni a véleményünket. Nos, ez az az elv, amelyet követni fogunk a munkánkban. Ezek után a jelöltek listáján elvégzendő munka figyelembe kell, hogy vegye az összes erőforrást, amely az ügynökségnek rendelkezésére áll nem szabad megfeledkezni arról, hogy folyamatos párbeszédet folytatunk minden érintett résztvevővel. Kaptunk információt egyes tagállamoktól. És ők ez lehetővé teszi, hogy informáljuk önöket a javaslatokról, amelyek megszületnek, és amelyek a vegyügyi ügynökség elé kerülnek. Vannak-e kérdések, Sütter úr? Köszönöm szépen. Azt mondta, hogy a PBT kritériumoknál, amikor újra meghatározzák őket, figyelembe veszik az érintettek és a tagállamok véleményét. Teljesen világos, hogy majdnem minden tagállam, amely vélemény ott a harmadik opciót kérte, azaz, hogy az egyéb információt is figyelembe vegyék a pbt beazonosításakor. Már februárban elő kellett volna jönni ez a javaslat, ha megígérték, nem történt ez meg. Most azt mondják, hogy meg fogják kezdeni az év végelet. Hát mikor? Figyelembe kell venni a meghat- meg, meg Fogalmazott véleményeket. Ez azt jelenti, hogy a harmadik opciót dolgozzák ki, amely a screeningen kívül és az úgynevezett klikkelésen kívül is figyelembe veszi az információkat. Ezért most kicsit tudományosan próbálok fogalmazni. Az oktanol víz elválasztás kritérium a lényeg. több tanulmányt láttunk, amely azt mutatja, hogy ha százezer alatt, de száz fölött van a meghatározott mennyiség, akkor az nem megfelelő. Tehát az akkumulációt vizsgálni kell az emberben, máshol a bioakkumulativitás miatt. Tehát az új kritérium figyelembe fogja venni, amit javasolnak, ezt, amit mondok, a harmadik opcióban ez benne lesz -e? és az év vége előtt fognak javaslatot tenni. Köszönöm. Ja, bitte. Tessék, igen. These are uh, important uh, and difficult questions. Ez fontos és nehéz kérdés, elnök úr. Tudatában vagyunk annak, hogy egy kicsit kiísünk. Köszönjük szépen, hogy emlékeztet erre. Tudatában vagyunk, és ez megfelelő motiváció, hogy tovább lépjünk. Ez fontos téma, amit most dolgozunk, mint hallottak. Szeretnénk figyelembe venni az összes információt. Azt hiszem, hogy ez a kérdését lefedi megválaszolja. Ez egy nagyon tág meghatározás. Ezért vita is van róla. Vitatják is. Mm, biztonságot kell, bizonyosságot kell biztosítani a vállalatoknak. Minden információt figyelembe kell venni visszateretnénk térni önökhöz nem sokára a javaslatunkkal és megbeszéljük, hogy teljesen világos-e a parlament számára is a javaslatunk. Köszönöm elnök Második kiegészítő kérdés. Köszönöm szépen a választ. Nem érzem úgy, hogy a képviselők kérdéseit a listával kapcsolatban megválaszolták volna. Talán releváns számunkra tudni, hogy az érintettekkel dialógust folytatnak, de több képviselő is, Riszaszony, Veszlond asszony és én is az ütemtervre kérdeztünk rá. Tudjuk, hogy sok száz ismert PBTCMR anyag van, de 15 plusz 15 gyakorlatilag azon anyagok száma, amelyek a hivatalos listán szerepelnek. Ez probléma. Az egyik fő kérdés a region éppen ez, már pedig ezt szeretné tudni a fogyasztó. Azt mondja ki a jogszabály, hogy a fogyasztó a boldban jogosult választ kapni azzal kapcsolatban, hogy egy agályra okot adó cikk ebbe a kategóriába tartozik-e amikor nagyon pici hányadat ö, tartalmaz csak az illető anyagokból az illető termék, ö, akkor valójában ez irreleváns a fogyasztó számára. Kérdeztük a bizottságtól, hogy hány anyagot, milyen határidővel határoznak meg, hogyan oszlik meg a munka, a bizottság és a tagállamok között, és erre a kérdésre nem válaszoltak. Attól tartok, hogy nem is tudok válaszolni. Csak a bizottság nevében tudok válaszolni. Ez, a, ez a folyamatot nem a bizottság vezeti, ez egy közös folyamat a tagállamok és a bizottság részvételével. Januárban már egy műhelyt összehoztunk a tagállamokkal, ez alapozta meg a munkát. Szeretnénk megosztani az erőfeszítéseket. A közös konklúzió kapcsán a tagállamok egy része belefogott egy olyan munkába, hogy állapítsuk meg a prioritást az anyagok meghatározásánál. És évekre lebontva, hát növeljük a az anyagok listáját. Tehát nem hirtelen fog ez megszületni. Júliusban folytatódott a munka Helsinkiben. Júliusban folytatódott, vagy múlt hónapban Helsinkiben újabb megbeszélés történt. A következő ülésen a RICS és a CLP lesz a téma, és akkor újra megbeszéljük a tagállamok Hollandia, Németország, Svédország, Dánia, Franciaország vesznek részt ebben a munkában. Kérjük tőlük, hogy a lehető leggyorsabban adják meg az adatokat, megpróbáljuk követni az eseményeket, a mi is a lehető leggyorsabban. Tehát nem tudok sajnos jelenleg pontos dátumot adni, meg az, hogy a lista hány elemet fog tartalmazni, megpróbálunk a lehető leggyorsabban dolgozni, hogy a lehető leggyorsabban meglegyen az eredmény. Köszönöm. Köszönöm szépen az elnök öt másodpercet adott kiegészítően kérdésre. Tudom, hogy bonyolult dolog, de a politika roppant egyszerű. 11 tagállam van, plusz Norvégia, plusz a vegyügyi ügynökség. Mindannyian a harmadik opciót preferálják. És a ketten vannak ellene az Egyesült Királyság és a ö, ö, vegyipar. A vállalkozási főigazgatóság van ellene. Nem kéne Barrozba lévni, és ö, megmondani, hogy mit akar a tagállamok döntő többség, a parlament, mit akar az NGO-k, mit akarnak, és akkor azt mondani az első kánszlának, hogy bocs, elvesztették ezt a ö, csatát. Kérem, hogy az év vége előtt tegyék meg ez a politikai ö, harcot leegyszerűsíteni. Annyi dolgunk van, ö, többség van, ö, és emellett áll a tudomány is. Köszönöm szépen. Good five seconds, but... Jó, rendben, az öt másodperc. Took note. Okay. Jegyeztem, hangzik a válasz. You recognize the... Igen, tehát világos a kérdés, és megfelelő időben foglalkoznak vele. Hát ez nem kérdés volt, ez felhívás, és öm, válaszolunk rá. Akkor Barozóval megbeszélendő. Äh, in diesem Block 2 war dann noch... A kettes kérdéskörben még a hatos pont is szerepel a priority substances-ekre vonatkozó és a 14-es mellékletre vonatkozó kérdések. Ezekre még talán válaszolni kellene, nem? Uh, Igen, ez is egy olyan eset, amelyben most azon igyekszünk, hogy nagyon konkrét és jogbiztonságot biztosító választ adjunk, mivel nagyon sok az érintett ezen a területen. Megpróbáljuk a e, ehhezzel kapcsolatos útmutatást kidolgozni, kidolgozni, és az elkövetkezendő hetekben ez készen, készen is lesz lehet, hogy már hét vége előtt meg tudjuk teremteni a jogbiztonságot, és az útmutató anyagot ennek megfelelően minél gyorsabban el fogjuk készíteni. Gibt's Nachfragen? Nicht der Fall. Dann kommen wir zu dem Block 3. Notification and Penalty. Hármas tömb. Notification and Penalties Fernández kollega kérdése. Kérem a választ erre a kérdésre. Bocsát. Um, Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, akkor válaszolnánk. A tagállamoknak a felelőssége a rics a végrehajtása. A tagállamok ellenőrizzék, ezt kimondja a jogszabály. A 126. cikk kimondja, hogy a büntetéseket is meg kell állapítani a jogszabály megsértése esetén, és meg kell tenni az összes szükséges intézkedést. A tagállamok a biztos bizottságot kell ölet értesítsék 2008. decemberéig, illetve ha azonnal haladék nélkül változás esetén, hogyha tagállamok nem értesek bizottsága, akkor büntetés van. 2008. decemberében a bizottság vizsgálta, hogy mely tagállamok büntetendők azért, mert nem adták meg az információt. Erről értesítést fognak kapni. Van egy második kérdés, hogyha az értesítést nem ejtik meg, akkor a bizottság ő a bizottság ő emlékeztető leveleket küldött ki azoknak, akik nem küldték meg az értesítést, értesítette őket arról, hogy a REACH szabályok megsértése történt, és ez eljáráshoz vezethet. A bizottság eljárás indított azok ellen, akik nem teljesítették a kötelezésüket. 2009 májusában erről kiment az illető tagállamoknak a levél. Harmadik kérdés, hogyha egyes tagállamokat erről értesítettek, akkor mivel tudják a késedelmet indokolni? Nos, a tagállamok nem indokolták a késést egyes jogsértéseket nemzeti jogszabályok alapján lehet büntetni. Volt olyan tagállam, ahol a bonyolultság, a jogszabályok bonyolultsága miatt a szabályok átültetése késedelmet szenvedett. Nincsen kiegészítő kérdés, ezzel a nyolcas pontra térünk rá. Állatok. Zéber, Lukasz és képviselők tesztek fel kérdéseket az állatkísérletekről. Borchert úr. Köszönöm szépen, elnök úr, Zéber úr, Lukasz úr, és Ekesz szóltatok fel kérdéseket. Annyit válaszolnánk, hogy folyamatos vita, megbeszélt van az e illetve az iparággal, az egyéb érdekelt részvevőkkel. Ezek alapján nincs okunk feltételezni, hogy az eredetileg tervezett állatszám jelentősen magasabb lenne a valóságban, hogyha kérdések Hartung professzor publikációjából fakadnak, nos, akkor a válaszunk az, hogy a kritika jelentős része nem megalapozott. Az EK-val egyetértünk, amely kimondja a sajtóközleményében, hogy, új tanul, hogy az új tanulmány túl becsülte a ö, ö, hatszorosan ö, a számot új vagy ügyi, új vegyügyi megállapodás történet Ez van a közleményben. Egyensúlybe kell hozni az ember és a környezet védelmét, illetve az alternatív kísérleti metódusokat. A REACH szabályozás elfogadásának az volt a az oka, hogy számos anyag jelent meg a piacon, de keveset írtak arról, hogy ez milyen hatással van az emberre, emberi szervezetre és a környezetre. Ezt az űrt ki kell tölteni, ezt a hiányt pótolni kell, fel kell mérni a kockázatokat az ember és a környezet védelme érdekében a bizottság mindig is világosan kimondta, hogy az adatgyűjtés azt jelenti, hogy laboratóriumi államokat kell felhasználni, addig, amíg a célt elérjük. Ez tudják és elfogadják a REACH tervezésének időszaka óta. Az állatkísérletek tekintetében a REACH számos lehetőséget rejt magában, és arra, hogy alternatív megoldások legyenek. Az állatkísérletek csak utolsó lehetőséget jelentenek a gerincesekkel való kísérleteket nem ismétlik meg, az eredmények a cipszen keresztül megosztandók a tagállamok között, amikor gerincesekkel végeztek kísérletet. Alternatív teszt metodusokról is információs kötelezettség van. A bizottság az állatkísérletek számát próbálja csökkenteni, és elősegíteni az alternatív megközelítések alkalmazását. Vannak kísérleti tervek, UOEC, e az UOECD vezetésével. Tavaly egy olyan javaslat született, amely a helyettesítés, a pontosítás célját szolgálja, azért, hogy az állatok ne szenvedjenek. Köszönöm, elnök úr. Frau Lukasz. Lukasz asszony. Well, thank you very much. I'm... Köszönöm szépen. Remélem, hogy igaza van abban, hogy a Nature cikke túlzások, nem esett túlzásokban, de hogyha ez így is van, akkor is nagyon nagy az állatkísérletben alkalmazott állatok száma. Nem válaszolta ugyanakkor meg a kérdésünket, tehát azt, hogy az alternatív modellek elérhetőségét milyen módon kívánják elősegíteni, például a toxikogenomika segítségével, de az, egy 2007-es Tudományos Akadémia jelentés Amerikából is azt írja le, hogy itt nagyon sokszor az engedélyezéssel van probléma, tehát az a kérdésem, hogy a bizottság mit tesz annak érdekében, hogy az olyan, amikor a hagyományos engedélyezés nem működik a módszerek esetében. A másik pedig az, hogy vannak olyan klinikai kísérletek, amelyek, gyógyszerkísérletek, amelyeknek az eredményeit fel tudnánk használni Jelenleg az állatkísérletek az, az arany mérték, és úgy tűnik, hogy az emberek kitettségével kapcsolatos adatgyűjtések, illetve kísérletek sokkal jobban használhatók lennének, hiszen az ezeket, ezekhez kapcsolódó kritériumok sokkal szigorúbbak. Tehát ezeknek a promoválására a bizottság milyen intézkedéseket javasol? Borsat. Chairman, I thought that uh, we Elnök úr, én úgy vélem, hogy megválaszoltuk a ö, nekünk feltett kérdéseket. Úgy tűnik, hogy képviselőasszonynak nem ez a véleménye, illetve nem elégedett a válaszsal. Csak meg tudom ismételni, amit már mondtam, hogy mm, nem tudtuk akkoriban, hogy hogy fog emelkedni ez a, ez a szám, de egy tíz éves időszak után majd felülvizsgáljuk ezt. Egyelőre hiányosságok vannak az adatainkban, és ezeket a hiányosságokat kell kitölteni, ehhez szükség van az állatkísérletekre. Elnök úr, nagyon fontos feladatunk ez, és ezen jelenleg is dolgozunk. Teljes mértékben támogatjuk az ügynökség által mondottakat, az, és az ügynökség reagálását a cikkre. Igen, bonyolult konstrukciók vannak itt, amelyekkel a szakértők nem értenek egyet, és ezek eredményezhetik a ezeket a bizonyos számokat. Most az amerikai eredményekkel kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy különösen a 11-es mellékletben a, az alternatív metó, módszerek közvetlen felhasználása, amelyek az amerikai tudományos akadémia cikkében is jelen vannak. Ezek már eddig is használatban voltak, és ezek alkalmasak az anyagok hatásainak megvizsgálására. Tehát úgy érezzük, hogy ez elérhető, és, hogy font, és mi is fontosnak tartjuk ezek bevonását az, a 11-es melléklet alá tartozó anyagok vizsgálatába. Elnök, köszönöm szépen, akkor tovább lépünk a következő ponthoz. A REACH hatása a környezetre és az emberi egészségre. Zéber úrnak még mindig van egy kérdés az állatokról. Egy utólagos kérdést fel szeretnék tenni, hiszen a Nature cikk elbizonytalanodított bennünket. Szeretném tudni a bizottságtól, hogy konkrétan mennyi pénzt költenek az alternatív teszt módszerek támogatására mondjuk az elmúlt öt évben mennyi pénzt költettek erre a célra? Mr. Chairman, I don't have those figures. Elnök úr, nincsenek meg nálam ezek az adatok, majd később elküldjük őket. Megkapjuk tehát később. Akkor a következő kérdés. A rics kihatásai a környezetre és az egészségre, valamint a cégek versenyképességére. Kérem, hogy válaszolják meg ezeket a kérdéseket. With... Esetleg a versenyképességre gyakorolt hatással és az vállalkozásokra gyakorolt hatással kezdhetném, és akkor kollégáim majd szólni fog a többi szempontról. A versenyképességgel kapcsolatban két szintet állapítottunk meg, illetve meg kell különböztetnünk egyrészt az ipar, mint olyan versenyképességét, másrészt pedig azt, hogy van-e versenyképességi eh, hátrány, ami a RICS miatt lép fel az Európán kívül működő iparhoz képest. Nagyon gondosan próbáltuk megközelíteni ezt a kérdést. Nem vezettünk be olyan kötelezettséget, amely csak az európai termelőkre vonatkozna, és olyanokra pedig nem, akik az Európai Unión kívül dolgoznak, de az Európai Unióba exportálnak. Úgy érzem tehát, hogy egyenlő lehetőségeket teremtettünk mindenkinek, ebből a szempontból nincsen a REACH-nek negatív hatása. Tehát abból a szempontból, hogy a termelés hol folyik. A versenyképességgel kapcsolatban a vegyi, vegyi ipar versenyképességével kapcsolatban nagyon nehéz jelenleg megjegyzést kommentálnom ezt a témát, hiszen jelenleg készítik el a cégek a regisztrációs határidő előtt beadandó dossziékat, majd a határidő után fogjuk igazából látni, hogy milyen többletköltségekkel fog ez járni viszont szeretnénk ezt megtenni. Jelenleg azonban attól tartok, hogy a gazdasági válság negatív hatása sokkal nagyobb, mint a RICS negatív hatása. Nagyon óvatosak kell, óvatosaknak kell lennünk, tehát, hogy ne adjunk túl nagy jelentőséget, ne tulajdonítsunk túl nagy jelentőséget ezeknek a többletköltségeknek, amelyek a RICS miatt léphetnek fel. A, a, azzal együtt természetesen a vegyipar versenyképességére figyelemmel vagyunk, ezért egy magas szintű csoportot fel is állítottunk, amelyben a vegyipar képviselői vettek részt. Már tavaly el is végezték az a, nekik kiadott munkát, és a bizottságnak egy anyagot is összeállítottak erről. A kérdés többi részéről pedig kollégám fog szólni. Köszönöm szépen, elnök úr. Zéber úr kérdésére. Azt tudom válaszolni, hogy monitorozzuk a kérdést, és egy tanulmányt is készítettünk, mégpedig a kiinduló pontról, megállapítottunk egy olyan kiindulópontot, amihez majd képest has, össze tudjuk hasonlítani a jövőbeni adatokat, és 2012-ben fogjuk elkészíteni a következő felmérést. Ez egy olyan aktív eszköz, amelynek segítségével az emberi egészségre és a természetre gyakorolt hatást fel tudjuk mérni. Köszönöm, mondja az elnök. Akkor most a kérdések utolsó köre következik. A REACH kihatásai a jogalkotás más területeire. Löpás, Lüter kollégák tettek fel ezen felül kérdést a nanopartikulákról, nanorészecskékről hogyha egyelőre a többi joganyaghoz való kapcsolódásról beszélhetnék, el tudom mondani, hogy a REACH nem a vegyi anyagokkal kapcsolatos jogszabályok kezdete, de 10, eh, 40 más jogszabályt helyettesít, illetve vált ki. A REACH ugyanakkor nem eh, vonatkozik mindenféle vegyi anyag használatára, ezek közé eh, tartozik az a gyógyszer és az élelmiszerek is, és a különböző környezetvédelmi jogszabályok kal sem próbálja meg felvenni a versenyt. Van itt például kozmetikai szerekről szóló irányelv, illetve rendelet, illetve az ECO címke jogszabály, amelyet szintén nem vált ki a REACH. Véleményünk szerint nagyon világos az a választóvonal, amely elválasztja a REACH alá tartozó, illetve a REACH-hez nem tartozó anyagokat. Ugyanakkor a REACH egy nagyon fontos információs adatbázist fog majd megteremteni a, a vegyi anyagokról és a vegyi anyagok tartalmáról, és ez a többi jogszabály végrehajtásával kapcsolatos munkát is meg fogja könnyíteni. Ez különösen a fogyasztók számára fontos, például a kozmetikai ágazatban, illetve a munkahelyi biztonság szempontjából is segítséget nyújthat. És a többi környezetvédelme kapcsolatos jogszabály végrehajtásában is segít. A bizottság nagyon fontosnak tartsa, tartja, hogy a REACH és a különböző más jogszabályok közötti kapcsolatot szemmel tartsa, ahányszor csak a jelenleg érvényes jogszabályok felülvizsgálata előfordul, illetve szükségessé válik, és biztosítani fogjuk, hogy ne legyenek átfedések, illetve ne lépjenek föl jogi bizonytalanságok a REACH végrehajtása miatt. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Az alkalmazás, a nano anyagok alkalmazásáról, tehát hogy ezek a nincs adat, nincs piac elv alá eshetnek-e. Ezek csak anyagkeverékekben és cikkekben ö, ö, ö, ezek az anyagkeverékekre és a cikkekre vonatkoznak, de most már a nanoanyagokra is, tehát ezek vagy anyagformában, vagy más anyagokkal együtt. Ezekre az vonatkozik, hogy a nanoanyagokra is, el, nagyon anyagokkal kapcsolatban is el kell látni a fogyasztókat a megfelelő információkkal, hiszen ezek is káros hatással lehetnek a környezetre. Nagyon sok nanoanyagot az e, ipar élvonalában dolgozó cégek állítják elő, itt orvosi alkalmazás vagy környezeti alkalmazásról lehet szó, ugyanakkor a nanoanyagok biztonságosságával kapcsolatban még vannak megválaszolatlan kérdések. Fontos, hogy ezeket fenntartható módon válaszoljuk meg. A parlament felszólította a bizottságot áprilisban arra, hogy az összes jelenlegi jogszabályt két éven belül vizsgálja felül annak érdekében, hogy a nanoanyagok alkalmazásának biztonsági kérdését megtekintse, illetve hogy az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatásukat megvizsgálja a jogszabályok felülvizsgálat és ezekkel kapcsolatos eszközök felvizsgál, felülvizsgálata 2011-ben lesz aktuális, és ekkor fogunk majd javaslatokat tenni az esetleges változtatásokra. Természetesen mindig figyelembe veszük az Európai Parlament ezzel kapcsolatban kifejtett véleményét. Van-e még kiegészítő kérdés, Lüter kollega? Hát csak röviden, amikor arról beszél, hogy a REACH lefedi ezeket a kérdéseket, akkor azért tisztában van-e azzal, hogy a jelenleg használt toxikológiai tesztek Tartalmaz nekem nanospecifikus elemeket? Úgy hiszem, hogy nem. Tehát kérem, hogy erre térjen vissza. Végezetül pedig, hogyha 2004, 2011. április 24 ez vasárnap, tehát 22-éről van szó, csak hogy pontosítsuk a kérdést. Ja, Borsát. Borsát úr. Nem tudtam, hogy vasárnapról van szó, de köszönöm az emlékeztetőt aktívan vizsgáljuk ezt a kérdést az OECD-n belül. Dolgozunk a kérdésen, és amint eredményekre jutunk, Schlüter kollégát informálni fogjuk. Ja, wir sind am Ende dieser... Nos, a REACH munka vitáját befejeztük. A kérdések óráját az Európai Unió politikának fontos eleme volt a REACH, ezt a sok ezer anyagot regisztrálni kell. Hallottuk, hogy a gépezet elindult, mégpedig sikeresen indult el, de persze problémákat is felvet a munka elején, de hogyan is történhetne ez másként ilyen sok anyag fennállása esetén. Hallották a kollégák kérdéseit, Köszönjük a válaszokat. Persze szakbizottságunk a jövőben is megfigyeli majd a RICS alkalmazását. Novemberben a vegyi ügynökség igazgatójával tárgyalunk, itt talán újabb specifikus kérdésekre várhatunk választ. Czőrig és Borsárt uraknak köszönöm, hogy eljöttek, és amennyire tudtak, megfeleltek a kérdéseknek. Még egyszer egy későbbi stádiumban visszatérünk erre a kérdéskörre, és sok sikert kívánok Önöknek. Kollegen, wir kommen zu dem kedves kollégák! Rátérünk a következő napi rendi pontra. Na melyik is ez a következő napi rendi pont? Hát nem más, mint a nyolcas. Eine Maßnahme nach dem Regelungsverfahren mit Kontrolle a kibocsátás kereskedelmi rendszerről szóló irányelv szerinti a történő szabályozási eljárásra vonatkozó komitológiai intézkedés tervezetem a következményes kibocsátás kockázatának jelentős mértékben vélhetően kitett ágazatok és alágazatok jegyzéke. A carbon leakage, egyszerűen mondjuk csak így a carbon leakage problematika, amelyről beszélni fogunk. A bizottság részéről Ivon Swingenberg asszony van itt körünkben, Hans Bergman és Damien Meadows. Minnyáján a Környezetvédelmi Főigazgatóság részéről. Javaslom tehát, hogy a bizottság tartsa meg tájékoztatóját a dolgok állásáról, és utána pedig megkezdjük a vitát. Ki kéri a szót a bizottság részéről? Damien Meadows. Igen, Damien Meadows. Tessék, parancsoljon Meadows úr. Köszönöm szépen, jó napot kívánok minnyájuknak. A bizottság nagy örömmel mutatja be azt a jogszabálytervezetet, amely a klíma és energia csomagot alkalmazza, amelyről tavaly született megállapodás. A carbon leakage, a széndiokszid szivárgás alatti fellépés a tavalyi megállapodás egy kulcs eleme volt, amikor az Európai Tanács és a Parlament határidőt határozott meg, ameddig a bizottságnak um, a jogszabálytervezetet el kell fogadni, ez pedig 2009. december 31 ig Azért, hogy ezt elérhessük, nagyon szoros határidővel kellett dolgoznunk, a bizottság javaslata időben fölkerült az asztalra, a parlament megvizsgálta ezt a dokumentumot, és így a bizottság utolsó munkanapján idén 2009. december 23-án el lehet ezt majd fogadni, ezt a dokumentumot. Nagyon szorított az idő. Fontos volt, hogy Kopenhága előtt felálljon az egész dokumentáció, és az irányelv alkalmazása is megfelelően alkalmazásra kerüljön, ezért a lista mégiscsak a kopenhágai eredmények fényében kerül már megvizsgálásra, és um, jelenleg még az EU egyoldalú elkötelezettségének talaján állunk, hogy 20%-os CO2 kibocsátás csökkentést ér el. Hogyha az USA és más államok elkötelezettsége nem ö, jön létre, akkor a lista csak 2014-ig marad érvényben, és ez alatt az idő alatt új ágazatokat lehet majd bevenni a komitológiai eljárás során. Bár kihúzni a listából nem lehet majd. A következő időszak pedig 2015-2019-re terjed majd ki. A lista tartalmáról azt mondhatom, hogy 164 ipari ágazatot és alágazatot tartalmaz ez a lista, a részletes kritériumok alapján ezek vannak titéve a carbon leakage-nek, a széndiokszid szivárgásnak. Nem volt nagy vita a bizottságban erről a kérdésről, hiszen a kritériumokat az Európai Parlament és az Európai Tanács eh, meghatározása alapján állítottuk föl. Egy átlátható stakeholder vagy eh, szereplői együttműködést eh, fontosnak tartottunk, és a weboldalunkon, ahogy ezt jeleztük a parlamentnek, hatástanulmányokat hajtottunk végre a bizottság szolgálatait bevonva, és van egy kérdés, felelek, dokumentum és egy sajtóközlemény. Szívesen elmagyarázom, hogy hogyan jutottunk ezekre az eredményekre, illetve magyarázzuk ebben a kérdés felelekben. A legutolsó dolog, amit a listáról mondani szeretnék, az az, hogy hangsúlyozzam, hogy a bizottság által beszerezhető legjobb tudás jelenik meg ebben a dokumentumban. Egy preambulum bekezdést is beiktattunk a tagállamokkal való megállapodás során, amely azt mondja, hogy a jövőben kiegészíthető ez a lista, hogyha adatok támogatják ezt, de jelenleg a 664 ágazat öm, felel meg az irányelvben szereplő kritériumoknak, és több nem. Köszönöm. Köszönjük szépen ezt a bevezetőt. Mielőtt meghallgatjuk a felszólalókat, üdvözlöm a Northern Ireland Environmental Stakeholders Group képviselőit, Mary Louise Kelly asszony, a Stakeholders csoport vezetője, vezeti a delegációt. Szeretettel üdvözöljük Önöket az ENVI szakbizottságban. Péter Líze vezeti a jelentkezők sorát. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm, hogy napirendre vette ezt a nagyon fontos kérdést. Már egy sor eszmecserét folytattunk korábban is, és mind a civil szervezetek, mind az iparképviselői kritikusan látták ezt a kérdést és az idáigi reakciók alapján azt mondhatom, hogy a bizottság logikus és jó javaslatot fogadott el. Úgy hiszem, hogy a bizottság a mandátumhoz tartja magát, amelyet a tanács és a parlament ruházott rá. És azt szeretném kérni, hogy minnyáján közösen is erre kérem most a civil szervezeteket is. Tehát az van a cél, hogy az Európai Unió klímacsomagját ne eh, feketítsük be. Komoly célokban egyeztünk meg. 20%, hogyha az EU egyedül van, 30%, hogyha Kopenhágában megállapodásra jutunk. És ez még mindig becsvágyó cél. Az új japán kormány, hála a Jóistennek, így kell, hogy mondjam, meg azért is, mert szükséges volt, 25%-ra növelte a maga által kitűzött célt de nem hajlandó ennél tovább menni, még akkor is, hogyha megállapod a siketre, sikerült, és az USA-ban, ezt mindjárt tudjuk, nagyon-nagyon nehéz elérni a célokat, hiszen a képviselőház tervezete tíz, azaz írd és mond 10%-os CO2 csökkentést irányoz elő, és nem biztos, hogy ezt is Kopenhága előtt el lehet érni. Tehát a 20%, illetve a 30%-ra való hajlandóság persze nem tökéletes, nem mondjuk azt, hogy itt ér véget a munka, de ez egyelőre mégiscsak a legbecsvágyobb célkitűzés. A kompromisszum egyik része abban állt, hogy a carbon leakage elkerülése érdekében az aukcionálásból kiveszünk néhány ágazat. Nem a célból jól lehet, de az aukcionálásból. Ez egy olyan fontos kérdés, amelyet kommunikálni szeretnék a külvilág felé. Ám hogyha a bizottság irányában diszkreditálnak a tárgyalási álláspontunkat, akkor a céltól cél térhetnénk el. Eh, a céltól nem térnénk el, akkor se csak a módszertől. Tudjuk persze, hogy Kopenhágához pénz kell, nem is kevés pénz kell Kopenhágához. Ezt többen tudjuk, valaki jobban, valaki kevésbé tudja. És az emisszió kereskedelmet mégis aukcionálni kell, azért, mert egyből 2013-ban kezdődik, de akkor is így kell fellépni, hogyha szukceszív módon lép érvényben. Másodszorban is nem győzöm ezt hangsúlyozni a kibocsátás, az európai kibocsátás 50%-ára nem is terjed ki az ETS, a kibocsátás kereskedelmi rendszer. Tehát az idáig az ETS által nem lefedett ágazatokat is a kopenhágai finanszírozásba be kell venni, legalábbis erről kell gondolkodni. Ezért úgy gondolom, hogy jó az a kompromisszum. De van néhány rövid kérdésem a bizottsághoz. A NGO-któl, a civil szervezetektől származó anyagban azt olvastam, hogy még ha Kopenhága nagyon sikeres lesz is, nem lehet erre számítani, de hát a remény hal meg utoljára. Tehát, hogyha Kopenhágában még megállapodásra jutnának is a felek, amely alapján a harmadik államokban is elkezdendődne az aukcionálás az energiaintenzív iparágok számára, hogy ebben az esetben sincsen még revízióra lehetőség. Démi Medóz, az előbb arról beszélt, hogy bizottság szerint ez nem így van, de még egyszer pontosan szeretném ezt hallani, hogyha tehát Kopenhága úgy dönt, hogy a harmadik államok az energiaintenzív iparák területén az akcionálás mellett döntenek. Mondom, nem gondolom, hogy erre jutnának Kopenhágában. Nem hiszem, hiszen szinte napirenden sincs ez a kérdés, de még hogyha így is döntenének, akkor valóban e igazítani lehet a csomagot másodszorban megfordíthatjuk a kérdést, hiszen lehetnek olyan ágazatok az iparon belül, amelyek a 20%-os célnal, még amelyekre nem vonatkozik a carbon leakage a 20%-os célnél. Aményítjük a célokat. Hogyha keményebbek lesznek a célok, akkor hogyan lehet ezt igazítani? Megint megnyitjuk vajon a listát? hogyha azt mondjuk, hogy 30%-os csökkentésnél az aukcionális nem működik, vagy lesznek-e további ágazatok, amelyek karbon leakage veszélybe kerülnek? Harmadik kérdésem a bizottsághoz. A kibocsátások 77%-ára kiterjed a carbon leakage. De hát ezek nem a vállalkozások 70 és 77%-et teszik ki hogyha mész vagy cementiparra gondolunk, azért veszik ezeket ki, mert nagyon magas a CO2 költségük az értékteremtéssel összevetve. Tehát sokkal nagyobb emittensek kibocsáták ők, mint a többi cég. Tehát voltak éppen hány cég került a kivétel eh, alá, hatája alá, és mely ágazatok vannak teljesen normálisan az aukcionálás keretein belül. Azaz tehát az Európai Bizottság javaslat alapján mely cégeknek kell felkészülni az aukcionálásra? Köszönöm szépen. Köszönöm Péter Léze. Három kérdést hallgatunk meg éppen ezért. a Dolt is üdvözlöm körünkben az, az ETS az kereskedelmi rendszer korábbi jelentéstevőjét, és miután az írországi csatát megnyerték a hétvégén, ezért Evril Doyle kapacitása is felszabadultak. Szeretettel üdvözlünk Evril itt körünkben, és most pedig Vittorio Pródinak adom meg a szót. Vittorio. Presidente. Köszönöm szépen, elnök úrra. Ellene vagyok ennek a dokumentumnak Egészen egyszerűen azért, mert úgy gondolom, hogy Kopenhágában az kell legyen a célunk, hogy globális konszenzus szülessék. Bármi más, mint a globális konszenzus nem felel meg a célnak. Ami a szindioxid szivárgás illeti. Úgy gondolom, hogy csak globális megállapodás lehet a cél. És ha sikerül elérni, akkor abban benne lesz a széndiokszid szivárgás. Azt nem kell külön venni. A globális megállapodásra kell alapozni. Még néhány fontos elem hiányzik. Először is egy fairness méltányossági klauzula. Azért, mert nincsen elég garanciája mindenkinek, hogy a fejlődéshez való jogot gyakorolhatják. Másrészt. Most pedig megismétel azt, amit írásban már eljutottam a bizottság elnökének, José Manuel barroso Ez a megközelítés a ö, az üvegház hatású gázok kibocsátására is ki kell terjedjenek. Itt megfelelő fegyelemről kell tanúbizonyságot adni. Más szóval nem elég a részeredménye. Ne feledjük el, hogy méltányosság, illetve a klímaváltozás figyelembevétele szükséges. Úgy vélem, a fenntarthatóságot el kell érni amikor fejenkénti kibocsátásról beszélünk, akkor 5 tonna per év per fő tonna ekvivalenciáról az egy tonnára kell átállnunk klíma igazságosság idézőjelben szükséges, azért, hogy mindenki egyformán használhassa az atmoszférát és a természeti erőforrásokat ingyenes alapon emisszió engedélyt kellene kiadni. Egy tonna széndiokszid per év per fő erejéig. Ez jelentené az erőforrásokhoz való joggal való élést. Ez azt jelenteni, hogy teljesen más lenne a helyzet, mint jelenleg. Úgy gondolom, hogy Afrika közvetlenül hozzájárulhatna. Ez kulcsfontosságú számokra, ahhoz, hogy a klímaváltozáshoz adaptálódjanak. 15 milliárd euró lenne ebből a bevétel. Azt hiszem, hogy nem szabad mellékvágányra vinni az ügyet, különben nem fogjuk elérni azt a globális megállapodást, amely Kopenhágában kívánatos. Nos, ezt szeretném a bizottság elé terjeszteni. Az igazságossági klauzula szükséges ahhoz, hogy megállapodás szülessék. Köszönöm szépen, Stebon úr. Thank you. Um... Asszony, helyesbitek. Nyilvánvalóan a bizottság célja az, hogy elérjük, hogy a fejlett országok is részt vegyenek abban a megállapodásban, amelyet olyan országokkal fogunk kötni, ahol a CO2 kibocsátás nem mérhető a miénkhez. A cél az, hogy magas szintű norma legyen mindenhol, és ne a minimumon történjék a kiegyenlítődés, ne kelljen visszatérni a korábbi ö, ö, szintekre, ö, az százszázalékos ETS-re, emissziókereskedelmi rendszerre, amelyet kritizáltak. Magántanulmányok léteznek már. Nem világos számomra a bizottság szavaiból, hogy mit fognak tenni ott, ahol nincsen adat. A bizottság azt mondja, hogy egyes ipari ágazatokat 2010-ben elemeznek. Mi a prognózis az ilyen esetekben? Milyen százalékot fog bekerülni az EU ets be ingyenesen a 100 százalékba egészen világos eljárásuk van-e arra, amiről most beszélünk, arra, hogy magas szintű szabályokat lehessen megállapítani. Tudnélik, nehéz más országokkal tárgyalni, amikor ők rámutatnak arra, hogy milyen problémáink vannak nekünk, hogyha nem tudjuk a magas szintű felelősségvállalásunkat bizonyítani. Ja, vielen Dank. Möchte die Kommission dann die Fragen beantworten. Köszönöm szépen. A bizottság kíván-e válaszolni? Elnézést kérek, hogy késtem, de a kollégám már szólt erről a témáról előttem, vezető tartott. Köszönöm szépen a képviselőknek a kérdéseket, és a kérdések sorrendjében válaszolnék. Először is fontos emlékezni arra, hogy ez a lista egyfajta első lista, ez benne van az irányelven, hogy lesz egy revízió, egy áttekintés három módon. A legfontosabb, és Lize, az erre utalt Kopenhága után a bizottság értékeli a helyzetet, megnézi, hogy milyen döntés történt, és ezt jövő júniusra el kell végezni a bizottságnak, egy jelentést kell írnia Természetesen Kopenhága után alaposan megvizsgáljuk, hogy a CO2 szivárgásnak mekkora a kockázata. A harmadik országok szintén intézkedéseket fognak hozni, hasonló szinten leszünk, és akkor ki lehet venni ezeket a az államokat a listáról, és akkor a 30% alá csökkennek az teljesen más helyzet. Nem látom azt az NGO dokumentumot, amelyről szóltak, de nyilván ehhez lehet adaptálódni. Hogyha egyenlőtlen a teher, akkor szintén elgondolkodunk a benchmark 100%-ánál maradtunk tavaly, de természetesen lehetséges, hogy a bizottság és a társ törvényhozók, jogszabályhozók, meg kell vizsgálják a helyzetet Kopenhága után. Utalt arra, hogy 77%-a a kibocsátásnak le van fedve, hogy pontosan mi ezzel tényleg még tartozom, és meg is fogom adni a választ, de körülbelül 50%-nál vagy annál alacsonyabbnál tartunk most. A vizsgálandó ágazatok le vannak fedve a szabályozás által, de vannak olyanok amelyek még nem szerepelnek a listán. Azok is fel kell kerüljenek, hogyha ez indokolt. Például a kerámiaiparnak egy része. Ezt újra értékeljük azon adatok alapján, amelyeket a következő hónapban meg fogunk kapni ágazatok tehát felkerülhetnek évente a listára. A bizottság meg fogja vizsgálni ezt, ezt a bizottság, vagy egy tagállam kezdeményezésére meg lehet tenni, és akkor felkerül az illető ágazat a listára, hogyha ö, megfelel a kritériumokra. Ö, nincs ö, olyan automatikus szabály, hogy évente változik, hanem öt évre szól, kivéve, hogyha kikerül a Kopenhágai utáni revízió folytán. Pródi úr kérdésére válaszolnék most. Természetesen a megjegyzését jegyezzük. Mm, bankokban is erről szó esett. Természetesen meg kell válni, hogy a tárgyalások mit hoznak. Fontos emlékezni rá, hogy a bizottság által javasolt CO2 szivárgási lista 20%-os difótra alapszik. Volt egy kérdés az adatokkal kapcsolatban, mit teszünk, hogy jobb adatokat, pontosabb adatokat kapjunk. Nos, azon ágazatokra koncentrálunk, amelyeket hozzá kell csatolni a listához az iparral és a tagállamokkal is folytatjuk a dialógus, hogy megtudjuk, hogy mi új ágazat kell felkerüljön a listára új statisztikai adatok fognak beérkezni, új nomenklatúrát kell kialakítani. Folyamatos itt a fejlődés. Elnök, szeret, úr, szeretnék valamit aláhúzni. Nehogy félreértés legyen. Amikor azt halljuk, hogy egyes ágazatokat kivesznek az ETS-ből. Nos, ez nem így van. Minden létesítményt az ETS lefed, azért mert egy ágazat rajta van a CO2 szivárgási listán, következőes kibocsátási listán, attól még nem kerül ki az ETS-ből. A benchmarkot tavaly állapította meg nagyon szigorúan a tanács és a parlament együtt körülbelül a legjobb 10%-ban kell lenni. Ez egy nagyon ambiciózus benchmark. És a kvótát csak azok kapják ingyenesen, akik ebbe bekerülnek. Különben meg kell vásárolni. Köszönöm szépen. Ja. Ich glaube, das war nochmal eine wichtige Feststellung, weil es da viele Missverständnisse gibt. Jetzt habe ich fontos volt, köszönjük szépen ennek megjegyzése is, hiszen ezzel kapcsolatban felmerülhettek félreértések. Iván asszony, a következő felszólaló. Köszönöm szépen. Hozzászólásomban a bizottság javaslatát üdvözölni szeretném, szerettem volna, és különösen arra tényre szerettem volna hivatkozni, hogy amennyiben egy olyan gazdaságot óhajtunk magunknak, amely folyamatosan fejlődik, és egyben zöld gazdaság is, ezen felül fenn akarjuk tartani munkahelyeket, akkor nem szabad diszkriminatórikus elemeket bevezetni az ipari ágazatok területén. Pontosan arra szeretnék utalni, hogy néhány ágazat. tot újra meg kell vizsgálni, az ETS tekintetében különösen a téglaipar egy ilyen ágazat. Ezt talán hangsúlyoznom sem kell, hogy a téglaipara miért vonatkozik ez. És miért fontos, hiszen tégla nélkül alig-alig van épület, és alig volt a múltban. A bizottság válasza az ebből az ágazatból származó adatokról mi szerint, hogy ezek nem hivatalos forrásból származnak és nem hitelesek, ezért ezt a választ nem értem. Mi több, még egyszer fel szeretném szólítani a bizottságot, hogy ezen ágazatra terjessze ki megint figyelmét. Nem csak Romániában játszik fontos szerepet ez az ágazat, hanem más országokban is. Köszönöm szépen. Linda Megan. Um, thank, thank you, Chair. Linda Meteven. Köszönöm szépen, elnök úr! Ugye azt halljuk, hogy a Kopenhága előtt nagyon nehéz megszerezni a listát, és ez problematikus a tárgyalási mandátum tekintetében. De hát a törvényben megállapodtunk ebben, és a bizottság kötelezettségű 2010 végére a listát létre kell hozni. Nem mondom, hogy ez ideális timing, de a parlament a tanácssal, eh, és egyébként nagy nyomás nehezedett ránk a, eh, tanács részéről, eh, megállapodott abban, hogy 2010 végére a bizottságnak el kell készíteni a listát. Nem lehet megnyitni újra ezt a jogalkotói folyamatot. És engem lobbiztak a, az iparképviselői és lobbiztak az NGO-k. Nekik is azt mondtam, amit mondtam, hogy amit eldöntöttünk, abban döntöttünk és örülök, hogy Evril Doyle itt van, hiszen emlékszik, nagyon jól emlékszik, hogy nem a parlament nem minden része örült ennek a megállapodásnak. Volt, aki még korábban akarta a listát eh, megkapni. Tehát kérdezem most a bizottságot, hogy a lista problémája a tárgyalások során eh, felmerül? Más országok a tárgyalások során saját listával dolgoznak? Volt, aki azért lobbizott, hogy 2020-ra bővítsük ki a listát, szerintem ez tévedés, a 2014-es év a határ év, addigra sok minden történhet, tehát úgy gondolom, hogy nem érdemes a listát újra kinyitni. Úgy gondolom, hogy a lista túl hosszú. Független becslések azt mondják, hogy szűkíteni kellene a listát. De emlékeztetek mindenkit, hogy a parlament maga hozzájárult ahhoz, hogy növelje, hosszítsa a listát. Tavaly a kritériumok listájára még egy-két kérdést felvettünk. Ezért lett én hosszú ez a lista. A bizottság a saját mandátuma szerint tevékenykedik. Hallottam a harmadik államokra való kihatásról mondottakat, de úgy gondolom, hogy ha az áttekintés Kopenhága után történik meg. Őszintén szóval nem is tudom, hogy a harmadik államokat hogyan tudjuk felbecsülni, megbecsülni Kopenhág előtt. Megállapodtunk, amiben megállapodtunk, mikor jobb is lett volna tavaly jött tartani, mint most, és odáig jutottunk, ameddig jutottunk. Úgy gondolom, hogy a bizottság elvégezte ezt a munkáját, melyre a törvény felkérte. Richard Zéber. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban, a lista hosszú. De hosszúnak is kell lennie ennek a listának. Ne feledjük, hogy Európában mi vagyunk az egyedüliek, akik kötelező rendszerrel dolgozunk, és az energiahatékonyság Európában még mindig kétszer akkora, mint az olyan piacokon, ahol nincs egy ilyen rendszer. Ezért úgy gondolom, hogy a 16-os preambulum bekezdés, amelyről a tárnácsal és a bizottsággal való tárgyalások folynak helyes, és fontos, hogy a téglaipar is tovább termelhessen. A nagy, legnagyobb elégedetlenség, melyet a cégektől hallok, a döntéshozatal átláthatatlanságára vonatkozik. Mi parlament részéről nem nagyon örülünk a komitológiai eljárásnak, ez közismert, de úgy hiszem, hogy a bizottságnak is hasznára válna, hogyha világosabban elmondaná, hogy milyen konkrét célértékek és irányok alapján dolgozik, és így az érintett ágazatokkal és alágazatokkal is el lehetne mélyíteni a kommunikációt azért, hogy a szükséges, meggyőző munkát is el lehessen végezni, hiszen ez egy olyan rendszer, amelynek nagyon nagy gazdasági és pénzügyi kihatásai vannak Európára. A bizottság képviselője joggal említett a benchmark folyamatról beszélt joggal, de úgy gondolom, hogy az erre vonatkozó kommunikációt tökéletesíteni kell, hiszen a kivételezés, a kivételek listája is vonatkozik a benchmarkingra. Ezért kérdezem a bizottságot, hogyan tervezik konkrétan meghatározni a benchmarkokat? és hogyan fogják bevonni a parlamentet, illetve a szereplőket annak érdekében, hogy az átláthatóságot növeljék. Köszönöm. Köszönöm szépen, Köszönöm szépen, elnök úr. lejegyeztem a téglágazatról mondottakat, és úgy gondolom, hogy joggal vették észre, hogy ez egy olyan kérdés, amely több tagállamot is aggasztotta, és a komitológiai eljárásban egy új preambulum bekezdést vettünk a javaslatba, ahol a bizottságot felszólítják az érintettek, hogy eh, mérlegeire új, újra ezt az ágazatot, ezt fogjuk megtenni, és más ágazatokat is megvizsgálunk. ezt tehát napi rendünkön van, a következő hónapban végezzük ezt el, találkoztunk az ágazattal, és meghatározzuk majd, hogy milyen adatokkal rukkoljanak elő, és hogyan ellenőrizhetik ezt a tagállamok. Mondom, ez meg fog tehát történni. Köszönöm Mekeven asszonynak, hogy emlékeztetett arra bennünket, hogy mi is szerepel a jogszabályban. Valóban idén év végéig kell ez a határidő, jogi határidő, bár a bizottság már akkor is megmondta, hogy nem ért ezzel egyet, és az együttdöntési folyamatban is ellenkeztünk, de a társ jogalkotók ebben állapodtak meg, tehát a listát idén Kopenhága áttekintése után össze kell állítani, és eznek a bizottság persze megfelel. Vannak persze kérdések a harmadik államoktól, hiszen a, a tervezett listát ők látják, de a bizottság decemberben fogadja a végleges listát az egyeztetés urán. De egy sor kérdés is felmerül, hiszen mint hogy egy célirányos diszegregált vagy nem agregált folyamattal dolgozunk, ez oda vezetett, hogy a lista bizony nagyon hosszú. Hogyha egy agregáltabb szintet céloztunk volna elő, akkor kevesebb ágazatot fettünk volna le, ugyanennyi kibocsátása, vagy esetleg még többel is. Persze, hogy kérdéseket fogalmaznak meg, és egy sor magyarázatot végre kell hajtanunk, hogy a, nem arról van szó, hogyha valaki szerepel a listán, akkor kimarad, vagy kivételt jelent ez számára, sőt, ellentétesen áll a dolog. Mondom, nem teljes az űrzavar, de ezért kérdéseket feltesznek nekem. Zéber asszony említette a tégla kérdését, foglalkozni fogunk ezzel és a nagyobb átláthatóság és a szereplők bevonására vonatkozó kérésére is válaszolnék. Mióta az ETS rendszerre vízióját elkezdtük, véghetetlen átláthatóságra törtünk, és teljesen igyekeztük a stakeholdereket bevonni. Folyamatosan jönnek a stakeholderek nap, mint nap a Carbon folyamatról való tárgyalás során. Három-négy tárgyalást folytattunk, a szeptemberi szakbizottsági szavazás előtt. Számos bilaterális tárgyalást folytattunk az ágazatok képviselőivel, ahol feltették a kérdéseket a módszertanról is. Utalni szeretnék a hatástanulmányra, ahol a teljes módszertant is leírjuk arról, hogy a költségeket hogyan számítottuk, és stb. stb. Ez az információ mind olvasható a weboldalunkon, tehát a DG Environment weboldalon. Ez tehát a helyes megközelítésünk. Teljesen bevonjuk a szereplőket. Az ő adataik nélkül egész egyszerűen nem tudtunk volna a mai listával előállni. A benchmarkoknál is ez áll fenn, ez igaz, egy sor találkozót tartottunk a stakeholderekkel, a benchmarkokról, konzulensekkel is dolgozunk ezen a területen, akik véglegesítik a legjobb 10%-os ágazati és alágazati javaslataikat, és ez lesz az alapja a szereplőkkel folytatott tárgyalásnak. November elején lesz a következő tárgyalás, és még a következő hónapokban további tárgyalásokat is folytatunk, és utána pedig még nyár előtt a bizottság egy javaslatot készíteni, és utána a 2010 eh, hónap végére pedig a CCS tekintetében is készen áll a dokumentum. Teljes egészében kommunikálunk a szereplőkkel, Persze nem tudunk minden részletről beszámolni a benchmarkok kialakításáról, látni kell először a tanulmányt, és utána pedig tárgyalni kell a szereplőkkel, a stakeholderekkel, de nem tudom megmondani, hogy, hogy milyen eredményre jutunk, hiszen még további év áll rendelkezésünkre. Vielen Dank. Nächste Runde, Karl-Heinz Florenz. Köszönöm, most pedig Karl-Heinz Florenz kapszót. Úgy hiszem, hogy a listákról szóló vita során nem szabad elfelejtenünk, hogy a tisztelt háznak milyen jogköre van. Ezért az előttünk fekvő papírra szeretnék koncentrálni. Persze sok gondolatot fel lehet még hozni a CO2-ről, de egyelőre erre a anyagra koncentráljunk. Egy évig, még ha fájdalmas is, erre az anyagra koncentráljunk, és tartsuk szárazon a puskaport, a, hogy a benchmarkról szóló anyagról is még lefolytathassuk a csatáinkat. Hiszem, a bizottság munkájánál fontos, hogy ne átpolitizáljuk ezt a munkát, hanem szakszerű kérdéseket tegyünk napirendre. Nem mondom, nem a listáról van szó, hiszen a listát nagyon nehéz összeállítani. Mi több, úgy gondolom, hogy nagyobb játéktere van a tisztelt háznak a közös vitában, a benchmarkokról szólóban például. Ezért el kell fogadnunk, hogy a határidők azok amelyek. Persze, hogy feltehetjük a kérdést, hogy hogyan is jutottunk ezekre az eredményekre. Ugye volt, amikor még 100%-ról beszéltünk, aztán azt mondtuk, hogy 80, is szép volna, most meg már 75%-nál tartunk. Nem egészen értem, hogy jutottunk ide, de talán a bizottság meg tudja magyarázni, hiszen megint hiányoztam, tanár úr kérem, amikor erről szólt a vita. Ahogyan azonban a dolgok állnak, és az előttünk fekvő jogi normaszöveg tervezete alapján azt mondhatjuk, hogy ha nem is teljesen elégedettek vagyunk, de elfogadhatjuk, de mondom, őrizzük meg erőinket a következő vitákra, ahol a parlament jogkörét a legjobban kihasználhatjuk majd a benchmark kérdését. Igenis, drámai módon lehet értelmezni erre is, meg erre is. és egy országra, valószínűleg egy szép országra is kihegyezhetjük a dolgot, de erre bizony nagy majd figyelnünk. Köszönöm szépen. És még egy személyes észrevételt hadd tegyek. Látom a szakbizottság jelentéstevője asszonyát, és az etés kapcsán vitáztam vele, de azért el szeretném mondani, hogy nagyon örülök, hogy itt van, szeretettel üdvözöljük. Na, hát íme még van az aktus utáni kibékülésre is példa. Hát csodálkoztam, hogy nem szerepelsz a listámon, de aztán majd kiestél a padból, úgyhogy most pedig neked, önnek adom a szót. Köszönöm szépen, hogy végezetül észrevette, hogy majd kizuhantam a padból, úgy integettem az elnöki emelvény felé. Köszönöm szépen a bizottság jelenlétét, köszönöm a bizottság válaszait. Sok kérdést tisztáztak ezek a válaszok. Köszönöm a hozzászóló kollégák hozzászólásait is. Vannak jogi kérdések, vannak gazdasági kérdések, és vannak kérdések azon nemzetközi jelzés kapcsán, amelyeket mi kibocsátunk a világban. Linda McEwan arról beszélt, mi több a bizottság képviselő is arról beszéltek, hogy a jogszabály tartalmazza a határidőket. Így van, az a kritériumok szerepelnek a jogban, a törvényben. De van valami, ami szintén lefektetésre került a jogszabályban, mégpedig a tízes bekezdés 18 cikkében, ahol a harmadik országok kritériumokról van szó. A jogszabály, a hatályos jogszabály azt mondja, hogy figyelembe kell vennünk más országok lépéseit, és mintha ezt nem tennénk meg. Figyelembe kell vennünk tehát, hogy más országok éghajlatváltozásra vonatkozó jogszabályai mennyiben összehasonlíthatóak a mieinkkel. Például arról informáltak, hogy a brazil acélipar elérte az európai acélipar hatékonyságát. Márpedig azt hiszem, hogy a bizottság értékelésében ezt a tényt nem veszik figyelembe. A jogszabály által meghatározott kritériumoknak tehát nem teljes egészében tesz eleget a bizottság. Innen ered egy következő kérdés, mégpedig, hogy mit tervez a bizottság. Például figyelembe tudják-e venni ezt a kérdést, akkor amikor az ágazat kereskedelmi intenzitását becslik meg. Nem mondhatjuk-e azt, hogy azon országokkal, az azon országokkal való kereskedelem, amelyeknek az ágazatban az ipari hatékonysága összehasonlítható miénkre, hogy ezeket kizárjuk a kereskedelem intenzitás becsléséből? És még mindig két általános természetű észrevételem volna arról, hogy ez a tervezet miért van nagyon távol az optimálistól. Az egyik gazdasági érv, mégpedig a gazdasági szakértők akik a Doyle asszony által szervezett meghallgatáson felszólaltak, azt mondták, hogy nincsen százszázalékosan optimális alternatívánk de a legjobb alternatíva nem a szabad allokáció, hanem a teljes aukciónálás volna, plusz a határmechanizmusok. Ez a szabad allokáció egy olyan rendszerhez vezet, ahol a szabad allokációt megkapó iparágok bekesolják a permitjeiket, azaz készpénzé váltják az engedélyeiket, és így nem érjük el a céljainkat és ilyen módon voltak éppen a karbon leakage, a széndiokszid szivárgása ellen mégsem tudunk hatékonyan fellépni. Ez a legnagyobb aggály. Egyébként ez a nemzetközi aréna fele adott üzenetünket is érinti. Aztán olvastam az USA-ban tervezett éghajlatváltozási, éghajlatváltozásra adandó jogszabálytervezetekről egy cikket, és itt elhangzott, hogy az európai jogszabályokat a szabad arokáció ígéreteként lehet olvasni. Mondom, az USA-ban ezt érvként használják. Azok a politikusok, akik, most Amerikáról beszélünk, a lehető legjobb éghajlat jogszabályokat akarják elfogadni, azt üzenik nekünk, hogy európaiak, megnehezítitek a dolgunkat. <clears throat> Nagyon nehezen tudjuk az éghajlatbarátabb szakpolitikákat megvédeni, amikor az ipar mindig azzal vág vissza, hogy hát az európaiak is százszázalékos szabad allokációt ígértek az iparuknak. Ja, szuper, Pietiken. Well, thank you. Következő felszólaló, köszönöm szépen. Pitikájnen asszony. Bármilyen egyezmény jön létre Kopenhágában, az éghajlatváltozás és az energiahatékonyság területén már sok minden történt. És és a bizottságnak a nem EU országokban is elemeznie kell az ágazatok tevékenységét, és a szén hatékonyságot, a karbonhatékonyságot is. Itt bizony nem egészen vagyok elégedett, hiszen nem látom a bizottság anyagában azt a, azt a tudományos, gazdasági érvet, amely alapján a threshold, a küszöb meghatározható. Ezért kérem a bizottságot, hogy magyarázza meg nekünk, hogy mi alapján jutottak arra a következtetésre, hogy lehetetlen a CCS-re vonatkozó harmadik állami helyzetet elemezni, Hogy nem fértek hozzá az adathoz. És kérem, hogy szóljanak arról is, hogy hogyan jártak el akkor, amikor ezt a helyzetet értékelték. Valamint milyen további terveik vannak a teljes körű becslés végrehajtása érdekében. Mint hogy a bizottság harmadik államoktól kért adatokat, hogy az energiahatékonyság és a carbon effectiveness hatékonyságát meg tudja becsülni a harmadik államokban, Értem, hogy adatokat kér, de nem értem, hogy miért nem tudta ezt a becslést végrehajtani. Mondom, e tekintetben ez a javaslat nem kielégítő. Egyszerűen túl alacsony szintet ér el a bizottság anyaga. Szikemberg asszony, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök úr. Kronológiai rendben haladok. Először Florenc úr kérdésére utalok. Milyen becslésekkel dolgoztunk, ő 100%-os aukcionálásról beszélt, aztán ez 75%-ra csökkent a végső döntésnél. Nos, a jogi szolgálatunkkal való konzultáció után tettük ezt meg, hiszen meg kellett vizsgálni a költség definícióját a 10A cikk 15. bekezdés alapján, ami azt mondja, hogy ezen irányelv alkalmazásából eredő további költségeket meg kell vizsgálni, és mint hogy tudjuk, hogy a lista csak 5 évig áll fenn, azonban 2009 végéig fogják elfogadni, tehát 2014-ig fog zajlani, tartani ezt, tehát két évben, 2013-2014-ben a harmadik kereskedelmi fázisra fog ez kiterjedni, és így 80% lesz először az előirányzott érték, és így fog majd csökkenni. Nos, ezeket a free allowance eh, alapértékét számoltuk, és ezt pedig beszoroztuk azzal, amiről azt gondoljuk, hogy a stringencia küszöbértékek milyenek lesznek. Mondom, egy viszonylag stringens vagy komoly, szigorú eredményre fogunk jutni, hiszen csak a legmagasabb szintű hatékonyságú eh, berendezések kapják majd meg a 100%-ot, és hogyha ezt a két faktort összeszámoljuk, akkor kb. 75%-a akcionálást kapunk. Ez lesz az alapszcenárió, amelyet beállítunk. És a jogoszolgálat nagyon világosan fogalmazott, és azt mondta, hogy nem ezt a megközelítést, hanem 100%-os akcionálás megközelítését alkalmazok, akkor jogilag kikezdhető lesz a javaslat, ezen felül pedig az ipar így egy olyan egy biztos javaslatot kap, míg az előzővel pedig ez jogilag bizonytalan lábakon állt volna. A mai harmadik államok elemzését illeti. Igyekeztük ezt a feladatot végrehajtani, konzulenseket is felbéreltünk, kifizettünk, hogy begyűjtsék az adatokat, de sajnos nagyon nehéz ezeket a adatokat osztályozni, az adatok adhok adatok nem összehasonlíthatók, és éppen ezért azt mondhatjuk, hogy sok harmadik államban ígéretes fejlemények zajlanak, de hogy konkrét melyik államokban milyen jogszabályok érvényesek, ez nehezen megállapítható, és hol kötelező érvényűek ezek az elkötelezettségek. Norvégia, Izland és Liechtenstein persze az EU megállapodás, és a lehetés megállapodás is vonatkozik rá, és Svájcnak is van idevágó jogszabály, de a többi ország nem tart még ott, hogy azt mondhassuk, hogy jogilag kötelező érvényileg elkötelezték magukat az ilyen célkitűzések mellett. Ez persze nem azt jelenti, hogy Kopenhága után ne térjünk vissza a kérdésre, hiszen mi is önökkel együtt azt reméljük, hogy Kopenhága után felszáll a füst, felszáll a köd, világosabban látjuk, hogy ki milyen kötelezettséget vállal arra, hogy a saját hazai jogszabályában célkitűzéseket fogalmazom meg, mint mondottam. Ez a tanulmány, amelyet a konzulnasek írtak, még nem nincsen teljesen kész, de az elkövetkező hetekben véglegesítjük, és persze ezt a weboldalunkra feltesszük. De még egyszer mondom, ez egy olyan kezdeményezés, amelyet Kopenhága után meg kell vizsgálnunk, és amiről Haszi asszony beszélt, hogy talán érdemes volna a kereskedelmi adatok kontextusába is, rá is kiterjeszteni ezeket az adatokat. Nos, hát erre gondoltunk mi is, tehát egész egyszerűen a kereskedelmi adatokra is megpróbáljuk kiterjeszteni majd ezt a becslést. Pitti káren asszony említette azt a tényt, hogy a kritériumok szintje túl alacsony volna. Erre is csak azt mondhatom, hogy valóban az együttdöntés során ezt megvitattuk, és erre az eredményre jutottunk, mást nem tudtunk tenni, mint hogy ezeket a szinteket vegyük kiinduló szintnek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Eszter de Lange kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr. Meg szeretném köszönni az Európai Bizottságnak, hogy ilyen világos válaszokat adott. De egy valamit még világosan szeretnék tenni. Sokan felvetették már ezt a kérdést. Az a benyomásom, hogy itt a Környezetvédelmi Bizottságban sok tégla mániás ül, de a bizottság azt mondta, hogy minél hamarabb kitérünk erre a kérdésre az elkövetkező hónapokban, de mégis csak egy picit bizonytalan számomra ez a válasz. Még idén év vége előtt a bizottság lezárja ezt a munkát, mielőtt a lista fennáll? hiszen a tégla ágazat számára nagyon hasznos volna, hogy ugyanabban a dátumban, amikor, ugyanakkor, amikor a többi ágazat megkapja a jogbiztonságot, akkor megkapják ők is, vagy pedig a bizottság úgy tekinti, hogy a tégla és a cserép között csak jövőre kap biztonságot? Köszönöm. Karl Schlüter. Nos, az igazi problémák, ahogyan meg Evans kollega mondta, onnan ered, hogy a jogszabály nem a legjobb. Furcsa például, hogy a kritériumok elérése után 100%-os szabad allokációt kap az ember. Talán a kritériumok fölötti mondom a hatékonysági benchmarkokon alapuló értékek fölötti értékekre kellene ezt kiterjeszteni de ha amint elérjük a kritériumot, 100%-os akciószabadságot kapunk furcsa. De még a benchmarkokról szóljunk. Azt mondtam, hogy 2007-2008 a becslés éve. 2013-2014-ben alkalmazzák majd a benchmarkokat. Lesz-e azonban egy éves hatékonysági kritérium, hiszen hogyha nem lesz, akkor 2007-2008 legfelsőbb 10%-ába tartozó, ugyanúgy a következő időszakban is ők tartoznak majd ide, de hogyha az éves hatékonysági rátával csökkentjük az értéket, akkor legalább 9-10%-kal csökkenteni kell majd az adatokat. Vagy ha 2,5%-os a hatékonyság, az elmúlt tíz évben az ágazatok ezt elérték, akkor legalább 14%-os csökkenésre lesz szükség a benchmarkokban. Figyelembe veszik-e majd az éves hatékonyságot, és kiterjesztik -e ezt majd a 2013-2014-es benchmarkok kiszámítására? Ez a kérdésem. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, elég szó esett a jogszabály gyenge voltáról. Szerintem a lényeg az, hogy ebben a jogszabályban a listára felkerülhetnek évente ágazatok, vállatok. De levenni csak egyszer lehet. Ez a kopenhágai áttekintés során történik meg. Kérdésem, mikor lesz ez a revízió? Pontosan gondolkodnak-e azon, hogy ajánlják-e hogy a közvetlen költségeket hogyan számítsák ki, mert vannak következményes költségek is. Harmadik kérdés, milyen mértékben tervezi a bizottság, hogy jobb adatokat kapjon a harmadik országoktól a hatékonyságról? Annak fényében, hogy ez a kritérium benne van a törvényben, és a revíziónál fogják használni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is a téglával kapcsolatban a rendelkezésre álló adatok alapján az derül ki, hogy ez az alágazat nem felel meg a kritériumoknak, ha az ágazat vagy egy tagállam úgy gondolja, hogy jelentős CO2 szivárgás van, akkor ezt újra meg kell vizsgálni. A bizonyítás nem bennünket terhel, hanem aki ezt a javaslatot megteszi. Természetesen, hogyha ilyen kérés érkezik, akkor lehető leggyorsabban feldolgozzuk az adatokat, de ennél az ágazatnál, hogyha ö, is a kritériumnak, nem erre a listára kerülnek fel, hogyha meg akarjuk változtatni a listát, akkor át újra meg kell szavaztatni. Ez gyakorlatilag fel sem merül a következő revízióra nem csak jövőre kerül sor, meglátjuk, hogy a bizottság erre hogyan tesz javaslatot. Stichter úr kérdése a benchmarkkal kapcsolatban. Nos, a munka halad. Gondolom nem kell az összes részletet megadja most, hogy hogy állunk. Azt ne feledjük, hogy a benchmark kiinduló pontját a jogszabály rögzíti. Ezekre a paraméterekre kell alapozni, amelyek már szerepelnek. Az átlag legjobb 10 százalék, ez az alap technológiai fejlődés, szubszidiós képesség, stb. ezek a kritériumok. A második fázisnál szintén vannak benchmarkok, például a műtrágya, Ausztria, Hollandia javaslatára. Mm, és itt változás van minden évben. Ez is lehetőség. Hogyha fix a benchmark az egész periódusra, akkor is tudnunk kell, hogy a teljes éves csökkenés a kapban ö, szintén alkalmazandó. Ez a kvótára is az összes, ö, az összege ö, a ö, az teljes összeg ö, csökken a százalékos csökkenés arányában. Természetesen van egy korrekciós tényező, amelyet alkalmazni kell a változáskor. Vigyázni kell, hogy a benchmarking ne vezessen téves adatokhoz. Eklon úr kérdésére válaszolnék. Jövő júniusra készülünk el a munkával, Kopenhága után. Attól függően, hogy milyenek a, milyen az értékelés, dől el, hogy a listát át kell -e alakítani, illetve a következményes kibocsátással hogyan kell bánni. Ezért most nem tudjuk megmondani, hogy milyen lesz akkora a helyzet. Mint mondtam, meg fogjuk vizsgálni a harmadik országok kötelezettség vállalását, illetve azt, hogy a kopenhágai döntés az jogilag kötelező érvényve. Még van időnk ezen elgondolkozni. A tanulmányt, amelyet összeállítunk, megosztjuk minden érdekeltel. A lényeg az, hogy legyen hozzáférhető adat harmadik országból. Ez nem könnyű dolog. Nos, ennyi. Ja, vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Más nem kéri a szót. Az ETS az éghajlatvédelmi politika egy kulcs elemét jelent, éppen ezért helyes, hogy közelről vizsgáljuk ezt meg. Hallottuk, hogy hányadán és állunk a dologgal. Köszönöm Slingenberg asszonynak és a bizottságnak, hogy megválaszolta a kérdéseket. A módosítók benyújtásának határideje október 8-a 12 óra. Tehát, hogyha valaki módosítót akar benyújtani, eddig teheti meg október 8-a 12 óraig. A szakbizottság ülése október 19-én hétfőn Strasbourgban lesz, és itt az éghajlat, a parlament éghajlat állásfoglalásról szavazunk, ezzel lezárom az ülést, köszönöm.